egy bejelentést tenni. A 105-ös, 6-os cikk értelmében a bizottsági elnökök értekezlete jelezte, hogy nem érkezett ellenvetés arra vonatkozóan, hogy ellenezenek egy delegált jogi aktust, hogyha senki sem fogalmaz meg fenntartást, egy képviselő csoport vagy 40 képviselő 24 óra leforgása alatt, akkor ezt az ajánlást elfogadottnak tekinthetjük, máskülönben szavazásra bocsátjuk. Az ajánlás egyébként a plenáris honlapján